minden idő volt szükséges a választáshoz, amit előre terveztünk, azt javaslom, hogy este nyolcra hozzuk előre a, a különböző további napirani pontokat, és addig felfüggesztem az ülést nem úgy.